Bene, colleghi, se siete d'accordo iniziamo. Rendben. Tisztelt kollégák, ha egyetértenek, akkor elkezdhetjük a meghallgatást. Köszöntök mindenkit. Szeretném köszönteni a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnökét, Ingeborg Gresslét is, akinek köszönöm, hogy eljött. Az Agri Bizottság nevében köszöntjük Önöket. Szeretném ugyanígy köszönteni a mai vendégeinket is, az Európai Bizottság képviselőit is, akik elfogadták meghívásunkat, hogy részt vegyenek ezen a meghallgatáson. Ezen a mai meghallgatáson el fogjuk mélyíteni ismereteinket a LEADER programmal kapcsolatban. Megvizsgáljuk, hogy hogyan működött, megvizsgáljuk, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel, a különböző európai intézmények és kormányzatok képviselői mellett itt vannak szakértők is, akik értékelik majd, hogy a LIDER program keretében milyen tapasztalatokat szereztek, és most szeretném megköszönni nekik is, hogy eljöttek. De nem csak a múltal kapcsolatos tapasztalatokról beszélünk, hanem kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy beszéljünk arról is, hogy a LIDER programot hogyan lehetne javítani a jövőre nézve. Főleg ami a következő programozási időszakot, illetve a többéves pénzügyi keret időszakát illeti, amelyről tudjuk, hogy most folyik a vita. Öt részre oszlik a mai meghallgatás. Az első részben három szakértő fogja ismertetni az intézményi álláspontot, illetve az irányítási álláspontot. A második fordulóban pedig négy szakértőt hallgatunk meg, akik az érdekelt felek álláspontját ismertetik, ezt követően pedig meghallgatunk kérdéseket, illetve válaszokat, majd levonjuk a következtetéseket. Az idő szűke miatt a szakértők beszámolója nem haladhatja meg a 10 percet. Szeretném azt is jelezni, hogy mennyire fontos, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt. Tehát kérném önöket, hogy ezt az időkeretet, amelyet biztosítani tudunk, ezt tartsák tiszteletben. Kezdjük az első körrel, az intézményi álláspontok ismertetésével. Ebben a részben említettem, hogy még mielőtt meghallgatnánk a szakértőket, szeretném megadni a szót az elnök asszonynak is. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, tisztelt agribizottsági tagok! Már régóta tervezzük ezt a meghallgatást, egyszer már el kellett halasztani. Végre sikerült megszervezni. Bevezetőben annyit mondanék, hogy a LEADER program azért fontos, mert Európa szerte működik, kedvelik az emberek, és alulról fölfele építkezik, Persze ebben vannak bizonyos csapdák is. Nagyon sokféle embercsoport tudja alkalmazni. Nem hatóságok, nem nemzeti miniszteri, minisztériumok, regionálpolitikusok mondják meg, hogy mi a tuti, hanem tényleg helyi emberek ö, próbálják a saját régiójukat ilyen vagy olyan irányba fejleszteni, és ez egy működő program. az európai programok, szabályok, nemzeti, regionális szabályok dzsungelében. Persze ez a program is szenved bizonyos hatékonysági hiányosságoktól, Általában ugye az például a gond, hogy nem lehet több egymás utáni programra felhasználni a líder pénzeket, mindig csak egy célzott dologra, és ezt is lehet még egyszerűsíteni, miközben a célokat, a kritériumokat megőrizzük, ezt, hogy alulról fölfele építkezik. Sajnos háttérbe szorult mostanában a líder, mert bizonyos hatósági szintek megpróbálják a lídert is túl bürokratizálni. De küzdünk érte, és az alapelvéért. Azt hiszem, pont jókor beszélünk a LIDER programról, mert lehet javítani rajta, és érdemes is, és a múlt hibáiból érdemes tanulni, és ezáltal jobbá tenni egy jó programot. Minden tagállam, minden régió egy kicsit más kép áll hozzá, különböző szinten rugalmas vagy sem. Beszéljük csak Bálen württembergről a saját szűkebb hazámról, vagy Bajorországról például Bajorország sokkal jobban használja Lidet, mint Baden-Württemberg, tehát még Németországon belül is különbségek vannak. Mások az eljárások, egyszerűbbek, okosabbak a szabályok. Na, tehát ez csak egy példa volt, de ne én beszéljek végig. Megadom a szót Josephine Loris Hoffman asszonynak, a DG Agri Vidékfejlesztési Bizottsága igazgatójának. Köszönöm szépen, hogy elfáradt hozzánk, parancsoljon! Yeah, thanks very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Megpróbálom elmondani a líder lényegét, és egy kicsit vonzóbbá tenni azok számára, akiknek esetleg nem lenne eddig is vonzó. És a monitoring értékelési indikátorokról beszélnék, illetve a tapasztalatokról, hogy hogyan mértük eddig a hatékonyságot, hatást, és hogyan lehet kommunikálni a sikereket. Beszéljük a mutatókról, az indikátorokról. Így kicsit bonyolultnak tűnik ez az ábra, de alapvetően egyszerű. Arról szól, hogy van egy cél, többféle cél szolgálhat egy leader program, megfogalmazzák a résztvevők a céljaikat. Erre a 2020-as stratégia és a kap prioritásaival összhangban ráépítünk egy felépítményt, és éppen ezért ugye vannak belső és külső indikátorok. Az output indikátorok azt mutatják, hogy mely programok futnak, hol tartanak. Jobb oldalt alul láthatók, hogy mely output indikátorokkal dolgozunk. Ezeket többnyire a tagállamok jelentik a bizottság felé. A kiadások, a résztvevők száma, a késedelem, a projektek száma, és így tovább. Tehát ez ezek eh, jól, könnyen mérhető, látható adatok. A második szint az, ahol a fellépéseket a céljaikkal vetjük össze. Éves szinten zajlik ez a művelet, és itt olyan mutatók vannak, hogy például a vidéki lakosság résztvevőinek aránya, a, az infrastruktúrális szolgáltatási programokból részesülők aránya, a telepített infrastruktúra hasznossága. Ezek kicsit komplexebb és szubjektívebb mutatók, mint az előzők voltak. De még mindig jól mérhető, hogy a program mennyiben felel meg a céljainak, ilyen célok például a szociális inklúzió, a szegénység enyhítése, vidék fejlesztése, és így tovább. Ugyanakkor hosszú távú indikátorokat is kell alkalmaznunk, hogy mi történt, mi várható, milyen hatásokat ér el a projekt. Ugye a GDP per capita növekedése, a szegénység a csökkenése, ezek nyilván csak hosszabb távon befolyásolható mutatók. De ez tehát a szerkezete a monitoringnak. Egy kicsit változnak azért az indikátoraink és a róluk való gondolkodásunk, ugye egyre inkább a performancia irányába tolódik el nálunk is az értékelés. Két ilyen típusú mutatót használunk, a végrehajtás hatékonysága, célszerűsége tekintetében, ezek is éves szinten kerülnek felmérésre. Tehát meghatározzuk, hogy mely fellépések zajlanak éppen, ezeknek milyen kiadási vonzata van, és milyen célzott hatása van, és hogy az éves költés arányban áll-e az éves hatás eléréssel. Tehát ez már a végrehajtásnak az ellenőrzése, eredménycentrikus, és ahogy már mondtam korábban, minden fellépésnek konkrét célja, céljai vannak, amiket a programot megalkotók tűznek ki, és mi azt vizsgáljuk, hogy az általuk kitűzött célokat éves szinten hogy érik el. A több éves perspektíva is létezik, a fekete dobozban látható, az úgynevezett policy assessment, amely már egy átfogó, komplex értékelés, Gressle asszony is utalt erre, a legtöbb ilyen programnak a hatása, eredménye leginkább csak hosszú távon ér, érezhető és mérhető, éppen ezért mérjük is ezt a hosszú távú hatást is. Ez már egy magasabb szintű, összefoglaló értékelési szempont. A 2020-as év után azt tervezzük, hogy ezt a jelenlegi rendszert továbbfejlesztjük a monitoring és értékelési rendszert, új inputokat akarunk létrehozni benne, tehát továbbra is meg lesz az éves ö, mutatók bevétele ebbe, hogy hány vesznek részt, mit csinálnak, tehát az alapmutatók. Ez eddig is éves szinten került felmérésre. Utána jönnek az eredmények. A stratégia jellegétől kitűzött célok és a résztvevők jellegétől függően például egy LIDER programnak lehet az a célja és eredménye, hogy új munkahelyek teremtődnek általa, vagy új fejlesztési projekt indul meg egy településen, vagy a vidéki lakosság jobban hozzáfér az infrastruktúrákhoz, szolgáltatásokhoz, bizonyos speciális csoportok, például kisebbségek új támogatás típusokban vehetnek részt, vagy például új biocégek jöttek létre. Ezek is jó mérhető éves eredmények, ezért viszonylag pontosan és real time tudjuk, hogy mi zajlik. De megint ugye hosszú távon, középtávon is kell gondolkodni, és a közép-hosszú távú gondolkodás a, az átfogóbb hatásokat méri, azt, hogy hogyan járul hozzá a LIDER program a, a munkanélküliség csökkentéséhez, a, a társadalmi növekedéshez, a CAP céljaihoz, hogyan alakul a GDP per capita, per fő mutató, és a vidéki lakosság részvételi aránya. Ezeket az adatokat az Eurostat méri föl, és nem feltétlenül csak a tagállami bevallások alapján, hanem komplex szempontrendszert használva kértek, hogy beszéljek a líder konkrét eredményeiről. Ezt leginkább úgy tudom alátámasztani, hogy elmondok egy vagy két példát. A sajátos jellegéből fakadóan a LIDER programnak a LIDER helyileg működtetett program, és ezért rugalmasan tud alkalmazni a megváltozó körülményekhez, mert egy ilyen önkormányzati szintű ö, részvételi kör rugalmasan tud alkalmazkodni, bővíteni, szűkíteni, ö, könnyebben tud szinergiákat kialakítani, gyorsabban különösen, az új gondolatok, az új helyi piacok feltárása is gyorsabban, kreatívabban zajlik. A szociális innováció is ezen a szinten könnyebben érvényesül, és a hálózatos összefogás is könnyebb egy ilyen átlátható helyi szinten. Ide tartozik persze még az is, hogy a teritoriális, lokális jellege miatt a lídernek, persze mások is vannak ennek. A líder nagyon jól köti a, a helyi lakosságot Európához. Nos, mit tehetünk annak érdekében, hogy az általános mutatókon túlmenően egyre jobban érezzük a valódi eredmény mutatók hatását az általános mutatókat a tagállamok jelentik, mérhetőek, azokkal kevésbé van gond. A nehezebb feladat az, hogy hogyan lehet érdemben mérni az egymástól különböző 150 egyszerű működő program érdemi hatásait. Az értékelést ezért a helyi fejlesztési stratégiával összhangban végezzük. 2020 ig elvárjuk, hogy a helyi fejlesztési stratégiával összhangban fogalmazódjanak meg a LEADER programok. És mit akarunk ezen változtatni? illetve mit jelent egy konkrét cselekvési terv, ami helyszinten fogalmazódik meg? Nos, ennek is célokat kell kitűznie, intézkedéseket rendelni a célok mellé, és monitoroznia kell a saját működését. Ebben a konstrukcióban, ahol a helyi szintnek is van monitoring feladata, két lehetőség nyílik meg. Az egyik ott a helyi szinten, vagyis menedzsment eszközként használhatják a monitoringot, és korrekciókat hajthatnak végre maguk, és egyfajta demokratikus ellenőrzést is kialakíthatnak a helyi közösség tágabb körével. Ebben a gyakorlatban, folyamatban információk, adatok keletkeznek, amelyeket közép és hosszú távon ők maguk is, de mi is fel tudunk használni. Tehát az önértékelés által generált adatok jó hasznot, vagy jó hasznosá válnak a magasabb szintű értékelés során is. Végül pedig sok közös eredmény indikátorunk van, az alapindikátorok, ugye az output indikátorok, de nyilván látnunk kell, hogy mindegyiknek megvan a maga korláta is, korlátja is, hiszen nagyon sokféle tevékenység zajlik, ezért akarjuk egyre inkább azt elérni, hogy a helyi szint a saját stratégiába beépítsen egy monitoringot, amely során azonban objektív és magasabb szintű mutatókat alkalmaz, mint például a szociális tőke, a társadalmi tőke bővülése, és magas érdekelt legyen az érdemi eredmények elérésében és mér, mérésében. A hozzáadott értéket tehát már helyi szinten lehessen érezni. Köszönöm szépen! Köszönöm. Az Európai Számvevőszék jött második előadónk, Figuerdó úr. Ő a vidékfejlesztés és a mezőgazdasági politika összefüggéseiről, a hozzáadott értékről fog beszélni. Ugye nem szeretnénk a kapot renacionalizálni, amennyire csak lehet meg akarjuk őrizni, európai jellegét. Figueredo úr, hát kérem, hogy akkor erről tájékoztasson minket. Greszla. Köszönöm szépen, Greszla asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az Agri és a Kont szakbizottságoknak, hogy meghívták az Európai Számbevőszéket is, hogy szóljunk néhány szót. Néhány eh, nagyon visszafogott megjegyzést a líderről és a kiértékeléséről. Szeretnék önökkel megosztani néhány ötletet, amely a jelenlegi LEADER programmal függ össze, és szeretnék a jövőről is beszélni, hogy eh, hogyan szeretnénk 2020 eh, után a lídert folytatni. Én is egy PPT prezentációval készültem, hogy megkönnyítsem a kommunikációt. Bevezetésképpen szeretnék néhány fontos dolgot elmondani. A kiadások tekintetében a líder nem egy óriási költőhely. És a lídert ugyanúgy auditáltuk, mint a többi kiadást, és 2010 és 2012-ben végeztünk átható vizsgálatot a líder tekintetében. De tudatában kell lennünk annak, hogy ezek egy kicsit talán már elavultak, ezek az adatok. De mint említettem, a líder nem tartozik a legnagyobb kiadások közé. Hogyha a kont a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság úgy gondolja, hogy szükséges egy új vizsgálat, akkor a számvevőszéknek ezt javasolhatja, a számvevőszék pedig dönt, hogy az elkövetkezendő években végrehajt egy könyvvizsgálatot. Szeretnék most néhány adatot is kihangsúlyozni. A, a vidékfejlesztési alap 5%-át kell a lídernek fenntartani. Egy 20-80% közötti a társfinanszírozási arány. Ezen kívül kb. 70 milliárd, bocsánat, 7 milliárd euró volt a líder kiadása. A felvevő készség viszont alacsony. Ezeknek az eszközöknek 11%-át sikerült felhasználni. Tehát eh, itt a felhasználási ráta viszonylag alacsony. Ami a líder további tulajdonságaira vonatkozik. Gondolom mindenki tudja, de azért szeretném megismételni, én nagyon szimpatizálok ezzel a megközelítéssel, hiszen egy lentről építkező partnerségről van szó, lentről építkező stratégiákról. Az európai vidéki lakosság 54%-a tagja a LEADER programnak. Ezen kívül szinte 3000 helyi akciócsoport jött létre, amelyek a helyi partnerségeket irányítják. Még akkor is, hogyha szimpatizálunk ezekkel a programokkal, a könyvvizsgálóknak kötelezettségük van, és pedig az, hogy megvizsgálják a kiadásokat és a kockázatokat, amelyek a programokkal függenek össze. A helyi akciócsoportok és a számos partner részvétele viszonylag magasabb költségekhez és kockázatokhoz vezetett, összehasonlítva a hagyományos finanszírozási módszerekkel. Nekünk pedig meg kell találnunk a programokban, hogy mi a hozzáadott érték. Tehát, hogyha nagyobbak a kockázatok, akkor nagyobb hozzáadott értéket kell termelni már eh, jelöltük, hogy a bizottság és a tagállamok nem tudták a líder megközelítés hozzáadott értékét igazolni. Ez volt a 2010-es auditálás eredménye. Megvan a jó szándék, már mondtam, hogy személyesen én is szimpatizálok a megközelítéssel, de objektívnak kell lennünk és meg kell találnunk annak az alapját, amire a kijelentéseinket alapozhatjuk. A kiértékelés szempontjából, de ezt már említettem, hogy magasabbak a kockázatok és a költségek, éppen ezért a líder hozzáadott értékének a megfigyelése alapvető fontosságú. Kilenc mutató van az Európai Unió és a nemzetállamok szempontjából. Mi úgy gondoljuk, hogy a legtöbb mutató végrehajtási, és nem eredménymutató. Tehát nagyon érdekes, például az R24-es mutató, amely arra vonatkozik, hogy hány munkahely keletkezett a LEADER projektnek köszönhetően. Ez egy nagyon fontos eredménymutató. De ez az egyetlen, amely az eredményekre vonatkozik. Az összes többi mutató a projektek végrehajtásával foglalkozik. A líder figyelemmel kísérése a jelenlegi periódusban vannak általános mutatók, és bizonyos tagállamok pedig saját nemzeti mutatókat dolgoztak ki Európa bizonyos régióiban. Tehát például Flandriában, Belgiumban 8-10 mutató van. Hogyha látjuk ezeket az indikátorokat, akkor azt látjuk, hogy ezek is a projektek végrehajtását igazolják. De néhány közülük eredménymutató. Tehát például ebben az esetben világosan látjuk az eredménymutatókat, tehát például hány megawatt energiát termelnek megújuló energiaforrásokkal. Ez is egy egyértelmű eredmény. Az összes többi mutató, tehát hogy például hány továbbképzési intézkedés volt, és így tovább. Ez mind végrehajtási mutató, és nem az eredményeket mutatja. Ahogy már említettem, az EU indikátorok a végrehajtást vizsgálják. jeleztük, hogy kevés a tudományos bizonyíték. Tehát igazából érzések vannak, hogy a LEADER program milyen hozzáadott értékkel jár. A megfigyelésnek, a figyelemmel kísérésnek az az eredménye, hogy figyeli a végrehajtást, de eredmény központúbb Monitorozása kellene áttérnünk. Tehát ebben a jelentésben néhány ajánlást is teszünk, és 2012-ben, amikor elvégeztük a legutolsó vizsgálatot, akkor úgy éreztük, hogy elfogadták az ajánlásunkat, ami azt jelenti, hogy jobb eredmény alapú végrehajtás és kiértékelés történt. Nézzük meg a líder jövőjét. A líder hasonló lesz a jövőben is, mint most. Hogyha megvizsgáljuk a javaslatokat. A vidékfejlesztési alap 5%-a a lídernél marad, a társfinanszírozás is 20-80% között lesz de az EU-s források a tagállamokon múlnak majd, hogy mire költik azokat a tagállamok a közös agrárpolitikán belül. Hangsúlyozzuk még egyszer, amit már elmondtunk, hogy a kiértékelési szempontjainkat jobban figyelembe kell venni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan rendszert kell kialakítani, amely főleg az eredményekre koncentrál. Eredményközpontú kiértékelést kell alkalmaznunk. Ez azt jelenti, hogy a, itt a 25 EU-s cél közül meg kell vizsgálni a célok elérését. Tehát meg kell nézni, hogy milyen eredményeket érünk el. És nagyon fontos az, hogy a célkitűzések milyen mutatókkal járnak. Visszautélnék az előző prezentációra. Jó lenne, hogyha a 27-es mutatót alkalmaznánk, ez pedig a helyi eredményekre vonatkozik. Megjegyzéseinkben kihangsúlyozunk, hogy ez egy nagyon fontos mutató, hiszen a teljesítményre vonatkozik. A projektek számát is mérjük, és tisztázni kell, hogy ez a mutató, ez a 27-es mutató az összes stratégiát méri-e, vagy csak azokat, amelyeket a végrehajtás szempontjából válogattak ki. Mik a következtetéseink 2020 utánra? Úgy gondoljuk, hogy a líder egy összetett intézkedés, melynek eh, hozadott értéke az adott helyszíneken mutatkozik meg. Európai szinten nagyon nehéz mérni a líder hozzáadott értékét. A líder mindenképpen előmozdítja az innovációt, az együttműködést, és javítja a szociális tőkét. Másrészt úgy érezzük, hogy a jelenlegi mutatók túlságosan minimalisták, és nem igazán mutatják be, hogy a líderben milyen lehetőségek rejlenek. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy egy olyan mutató rendszert kell kialakítani, amely a líder minden dimenziójára vonatkozik. Köszönöm szépen! Köszönöm, mi köszönjük természetesen azért rátapintott a lényegre, a kényes pontokra. Most pedig áttérünk Elister Prior beszámolójára, aki a skót kormányzat vidéki gazdaságokkal és közösségekkel foglalkozó osztályának vezetője. A vidékfejlesztési programok globális hatásáról fog nekünk beszélni. Köszönjük szépen, köszöntjük, és öné a szó. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a lehetőséget, uh, hogy beszélhetek önöknek um, a Leader uh, skóciai uh, szemszögéről. Itt ugye a helyi hatásokról fogunk inkább beszélni, mint a globális hatásokról. Én arról szeretnék beszélni, hogy a 90-es évek óta Skóciában milyen hatást váltott ki, de kitérnék különös tekintettel arra, hogy mi a helyzet azóta, hogy én 2007 óta ezzel foglalkozom. Tehát a LIDER megközelítését a Skót vidékfejlesztési programból és az Európai Halázatból finanszírozták több mint 70 milliárd euró ráfordításával. A helyi vidékfejlesztési stratégiák 2008-ban kezdődtek, halászati helyi akciócsoportok 2012-ben jöttek létre. Én a LIDER programokért és a Skót hálózatért 2011-ben lette felelős, és egyértelmű, hogy a LIDER munkacsoport annak idején számos aggodalmat felmutatott azzal kapcsolatban, hogy a kormány hogyan hajtotta végre a LEADER-t, Különbözőségek jelentek meg a 2007 előtti időszakhoz képest, tehát nagy munka várt rám, amikor nekiveselkedtem ennek a feladatkörnek. A nehézségek 2012-13 után még inkább megmutatkoztak a monitorozásnak köszönhetően. Számos gyenge pontot sikerült akkor beazonosítanunk a program különböző szintjein. Tehát ami engem illet, számomra ez kifejezetten frusztráló volt. Frusztráló volt, amit a helyszínen tapasztaltam. Emberek százai foglalkoztak a LEADER programmal, és 2007 és 13 között egy skót és angol helyi akciócsoport együttműködését is megfigyelhettem, egy olyan projektet, amely első rangú volt Skócia számára a helyi gazdálkodók bekapcsolódhattak a környezetvédelmi együttműködésbe, ez egy úttörő jellegű program volt, és ez megelőzte a 2014 és 20 közötti program során kidolgozott projekteket, ennek előfutára volt. Tehát 2010, 2007 és 2013 között a program számos problémát vetett fel nem éri el a célt a líder valószínűleg, nem feltétlenül értjük meg, hogy milyen fejlesztési eszközök állnak rendelkezésre, lehetséges, hogy ez is így van. A kockázatokat nem vettük talán megfelelően figyelembe. Frusztrált voltam, abszolút. Nagyon sok mindenen el kellett gondolkodnunk a 2007 és 2013 közti program alapján. Tehát ami a lídert illeti 2014 és 20 között egy nagy esély volt, hogy új lappal, tiszta lappal induljunk, különböző vita fórumokon, munkacsoportokban vettünk részt, a kapcsolattartó pontokkal egyeztettünk, egy új skót program kidolgozása érdekében. A kiinduló pont egyszerű volt, az volt a célunk, hogy egyszerűsítsük a helyzetet és a helyi partnerséget előmozdítsuk, ahelyett, hogy a mi szemszögünket erőltetnénk a helyi partnerségekre. Persze egyértelmű paraméterekre volt szükség a helyi fejlesztési stratégiákra helyeztük, az, helyeztük a hangsúlyt, és a mi számunkra helyes megközelítést szerettük volna 2014 és 20 között előmozdítani. Végeredményben 21 helyi fejlesztési stratégia jött létre, ezek közül 11, 14 különböző alapokból nyert finanszírozás, mint például a vidékfejlesztési eszköz. 86 millió fontos finanszírozást kaptunk, és ezt különböző beruházási projektekbe fektettük. Mi volt a megközelítésünk tehát? Nagyobb átláthatóságot szeretünk volna az alapok odaítélése során, figyelembe véve az odaítélés során a területet, a lakosság számát, a népsűrűséget. Egy két millió fontos minimális költségvetésünk volt, és ezt kellett hatékonyan kezelnünk. Száz oldalnál kevesebb volt ez a program, mint az eredeti, és fontos volt, hogy megfeleljünk az uniós előírásoknak például az észszerű költségek, illetve az állami támogatások tekintetében a szabályozás egyszerűbbé vált, és egy IT rendszert is felhasználtunk, és a skót, skót vidéki hálózat együttműködésére is számíthattunk. Számos területeken a megközelítésünk átalakult, az irányítás sokkal egyértelműbb, a helyi vidékfejlesztési stratégia céljait tartjuk szem előtt, a helyi megközelítést, van egy igazgató tanácsunk, a szervezetek a különböző helyi akciócsoportokkal is együttműködnek, és megosztjuk a hálózaton belül az elképzeléseket. Az elnöki csoport és a személyzeti csoport is támogatást kap a Skót vidéki hálózattól. Robusztusabb a monitorozás és az értékelés. Ezúttal a, 200, a több mint 250 indikátor közül 30 al indikátort azonosítottunk a stratégia számára, és ezek összhangban vannak az Európai Vidékfejlesztési Programmal is, és egy helyi eszközöket tartalmazó eszköztárat is kidolgoztuk. Most a LIDER értékelésre és az eredményekre helyezzük a hangsúlyt. Jövő hónapban a vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatban egy műhely munkát is fogunk szervezni tehát megint csak kihasználjuk azt, amit a kollégáink máshol az Európai Unióban is tesznek, levonjuk a tapasztalatokat a bevált gyakorlatokból. Ugyanúgy az elmúlt 25 év tapasztalataiból egy dokumentumot is megpróbálunk elkészíteni, hogy a jövőre nézve levonjuk a tapasztalatokat. Hogyan változtattunk a helyzeten, sokkal erősebb most már a vidéki hálózat, kb. 4 millió fontos a költségvetésünk, és a személyzetet is egyszerűsítettük, csökkentettük, és a líder kulcsfontosságú szerepe, szerepet kap a munkákban. A Múlt héten tartottuk a harmadik eh, Skót eh, vidéki parlament ülését, és különböző partnerekkel megvitattuk az együttműködési projekteket. Úgy gondolom, hogy ez a múlt heti rendezvény is eh, bemutatja a hálózatépítésnek az hozzáadott értékét, és azt, hogy a líder milyen szerepet tölt be a Skót vidék fejlesztésében. Remélem nem futottam ki az időből. Következésképpen Szerintem fortatnunk kell a líder végrehajtásával kapcsolatos bürokratikus terhek csökkentését. Számunkra ez alapvető fontosság. Ugyanakkor a líder jövővel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy először is a múlt heti parlamenti rendezvény bizonyítja, hogy továbbra is képes meglepetéseket okozni a líder, hozzá segít az innovációhoz el kell jutnunk azokhoz, eh, akikhez eh, mások nem jutnak el. Az innovációt eh, elő kell mozdítanunk, és ami még fontosabb, az az, hogy valóban a helyi közösségek életére hatást tudunk gyakorolni, illetve a helyi vállalkozások munkájára. Nem ismerek egy másik mechanizmust, amely ilyen sokrétű kezdeményezéseket tudna előmozdítani az online kereskedelemtől az interneten át, azt hiszem, hogy mindenféleképpen jelentős a hozzáadott értéke. Másodszorban a jelenlegi politikai diskurzus Skóciában legalábbis a vidéki gazdaságokra helyezi a hangsúlyt a növekedés előmozdítása érdekében. Ugye európai szinten is folyik az intelligens falvak kezdeményezése, a vidékfejlesztési elvek mentén, tehát ez a líder megközelítés szempontjából egy komoly esély 2020 után, hogy megerősítsük a líder szerepét, és hozzájáruljunk a gazdasági eredmények javításához vidéki és helyi szinten. Ezzel pedig eh, még egyszer szeretném megköszönni önöknek a meghívást. We thank you for coming. Mi köszönjük, hogy eljött és eh, rámutatott ezekre az összefüggésekre. Most Ilics úrnak fogok szót adni. A regionális fejlesztési munkacsoport tagja Dél-Kelet-Európa felelőse. Két percben. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, elnök asszony. Ahogy ön is elmondta, én egy olyan régióból jövök, amely nem tagja még az Európai Uniónak, és a munkacsoport főtitkáraként, a dél európai projektekért felelős személyként általában a Nyugat-Balkán minisztereivel, leginkább agrárminisztereivel szoktam kapcsolatban lenni. A LEADER programot, mi egy nagyon fontos demokrácia építő eszköznek tekintjük a vidéken, és az IPA program egy kicsit a liderre hasonlít, az arra való felkészülést szolgálja. Macedóniában működik, Szerbiában is zajlik az előkészítése a bevezetésének, más országok kevésbé használják még ezt az eszközt. Volt egy miniszteri szintű, agrárminiszterek szintjén zajlott egyeztetés, és próbáltuk az új integráció iránt a politikai akaratot mobilizálni. A miniszterek megegyeztek abban, hogy erre szükség van, és hogy a kormányaik majd erre odafigyelnek. a LIDER-szerű intézkedések végrehajtása során azt a tapasztalatot szereztük, hogy a vidéki lakosság lelkesen vesz részt bennük, de a Nyugat-Balkán gazdasági mm, visszaesésének hatásai ugyancsak érezhetők és mivel nincs sok idő most, hogy ezt kifejtsem, inkább azt mondom, hogy keressék föl weboldalunkat, ahol minden elemzést, értékelést elolvashatnak. És akkor jobban érzik majd, hogy a Nyugat-Balkán hol tart ilyen szempontból. Bármi is legyen a parlament döntése a LIDER programról, mi azt követni fogjuk, és azért elmondanám, hogy a lidet mi az egyik legsikeresebb Európai Uniós politikának tartjuk, és szurkolunk neki. Köszönjük, hogy erre a régióra is ráirányította a figyelmünket, most akkor a képviselőknek, Andrew úrnak elsőképp adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kicsit hirtelen kaptam szót, de összeszedem magam. Tehát érdekes voltak ezek az összefoglalók, és különösen azt volt érdekes látni, hogy a Nyugat-Balkánon is kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a lidernek és a hozzá hasonló intézkedéseknek a demokrácia építése eszközének tekintik. Ne felejtsük, hogy hogy a líder a helyi szereplők helyzetbehozásáról szól, és a program megalkotói is ebben gondolkodtak. Tehát nagyszerű, hogy a líder megőrizte ezt a jellegét. Most már nem is posztindustrialista társadalomban élünk, hanem egy posztegoista egoista társadalomban, ahol mindenki már csak magára gondol, és ezért is jó, hogy vannak olyan programok, amelyek a közös fellépést támogatják, csak közösen lehet rájuk pályázni, miközben kifejtik objektív GDP növelő hatásukat és a klímakihívások, az energiaügyi, a környezeti kihívások tükrében a lídernek mindegyikre van válasza. Mi 91 óta veszünk részt a programozásban, és így egy kicsit történelmileg is látom, látjuk, hogy hogyan alakult a program. térjük vissza az eredeti elveihez, amiket nagyrészt megőrzett a líder, hogy ne legyen bürokratikus, a, a legalsóbb szinteken nyújtson az embereknek megfogható programokat, eredményeket. Nagyszerű, hogy Európán kívül is érdeklődnek iránta. De vizsgáljuk a dolgot ne csak az indikátorok, a mutatók tükrében, hanem stratégiai, politikai perspektívából is. Tigrid úr a, az ica től is kifejtette, hogy ez nem kerül olyan sokba. Ugyanakkor az, EFR, az EFRD költségvetésének, a regionális fejlesztési alapköltségvetésének mintegy 7%-a. Tehát kár lenne ezt a töredék pénzt még tovább csökkenteni, és ha mégsem lehet a liderre visszaszerezni a korábbi támogatottsági szintet, akkor legalább a filozófiáját át kell menteni más területekre. Köszönöm szépen elnök asszony a szót! Gratulálok mindenkinek, aki eddig felszólalt, mert nagyon okos dolgok hangzottak el, és jó, hogy létrejött ez a mai tanácskozás. Mindenki hangsúlyozza, és én sem győzöm hangsúlyozni, hogy a liderben az a jó, hogy helyi szinten valósul meg. A számvevőszék hozzáadott értékről, hatékonyságról adott értékelése is ezt húzza alá, hogy ennek az erősítésére van szükség. Lenne azonban egy kérdésem, hogyan lehet a hozzáadott értéket kiszámolni, például eszközbeszerzés, mezőgazdasági eszköz, műszerbeszerzés esetén. Nagyon, vagy, vagy hány emberéletet mentett meg egy új technológia. Ezt ugye nehéz kiszámolni, tehát ne ragadjunk le a számoknál, hanem egy magasabb szinten vizsgáljuk a kérdést. Egy konkrét pro- probléma esetén, ha felmerül, akkor a számbevőszék beavatkozik, akkor leáll a projekt, akkor késődelmet szenved. Mindig arra figyeljünk oda, bármilyen döntést hozunk, hogy a hatásokat az hogyan befolyásolja. Azt a hatást, ami a munkahelyek teremtésében nyilvánul meg, vagy a helyi lakosság jólétében. 5-ről 10 évre kellene egyébként a gondolkodást, a tervezést hitágítani, hogy tényleg hosszú távú stratégiai programok születhessenek meg, és erősíteni kellene a transnacionális aspektust. Azt ugyanis, hogy még mindig sokszor elakadnak a projektek a tagállamok között különböző jogrendek bugyraiban. Tudom, hogy most a szolgáltatásokra nem lehet pénzeket elkülöníteni, ez a irányvonal, de ha a szolgáltatások aránya csökkenni fog, akkor az abszorpciós arány is csökkenni fog, és erre figyeljünk oda. Köszönöm, Kronek Marian asszonynak adok szót, és akkor tulajdonképpen az ő felszólás után ezt a kört lezárjuk majd három perc múlva. Három percet adok tehát. Köszönöm, elnök úr! és köszönöm az eddig megszólalóknak, amit elmondtak. Mindenki a saját szempontjából, de nagyon érdekes módon értékelte a programot, és Gressler asszony is elmondta, hogy ez az egyik legfontosabb, leghatékonyabb európai program, amely közvetlenül a polgárról szól. És helyileg valósul meg, ugyanakkor európai költségvetésből. Tény, hogy ezt a programot helyileg a helyi szereplők működtetik, többnyire a civil társadalom, de nem csak a civil társadalom, hanem ahogy Erigombió kolléga is kifejtette, ezek a programok a demokratikus intézmények és a civil társadalom közötti kapcsolatokat erősítik, köztük valósul meg az ő együttműködésben. Franciaországban 2014-ben regionális szintű volt ezen programok jóváhagyása. És a régiók valóban részt vethettek a programok megfogalmazásában. és ez összehozta ezeket a szinteket egy-egy európai cél mentén. Tehát ez is egy nagy vívmánya, hozománya a lídernek, hogy összeköti a szinteket, együttműködésre kényszeríti őket, közös gondolkodásra, európai értékek mentén. Ha pedig a költségvetésről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy 5-től 15 százalékig 5 és 15 százalék közötti értéket képvisel a líder a nagy programon belül, de ezt én akár 25 százalékra is növelném, ha lehetne. Tudom, hogy ez sokba kerülne, de hát ha mindenki megalapítja, hogy ez egy jelentős és sikeres program, akkor miért ne? Azt erősítsük meg, ami működött, működik. Figuerdo úr említette, hogy bizonyos programok tekintetében az abszorciós kapacitás csak 11%-nál jár. Na hát a líder ennél sokkal jobb abszorpciós kapacitás mellett működik. Példaértékű lehet Majd a bizottság igazgatójától szeretnék időt kérni, hogy áttárgyaljam vele ezeket a számokat, mert most már nincs több időm, hogy kifejtsem, amit gondolok. Egy biztos, hogy ha mindenki egyetért abban, hogy a líder jó és közvetlenül a polgárokat szolgálja, akkor miért akarja bárki bántani? Számokkal is alá tudjuk támasztani azt, amit mondunk. Én folyamatos kapcsolatban vagyok a helyi vezetőkkel, és tőlük tudom mindezt. Köszönjük szépen! Következő felszólalunk. Schreier asszony. Voorzitter, ik eh, wil iedereen heel hartelijk... Köszönöm szépen, és eh, szeretném megköszönni a reggeli prezentációkat. Nem tudom, hogy Hollandiából van-e valaki, nem, senki sem jelentkezik. Kicsit csodálkozom azon, amit hallok. Állandóan látogatnak engem Hollandiából, főleg falusiak, és azt kérdezik, hogy hogyan kaphatnak pénzt Európából. Aztán jobbra-balra nézek, és semmi nem történik. Tehát beszéltünk itt az akciócsoportokról, de most a nőszervezetekről is szeretnék beszélni. Vannak gazda asszony szövetségek, akik a falvakban élnek, és összefognak, együtt dolgoznak. a bizottsághoz lenne egy kérdés. Most úgy körülbelül értem, hogy hogy megy ez a líder, de hogyha tudtam volna, hogy csak 11% kerül felhasználásra, hát akkor nyilván kértem volna. De itt arról van szó, hogy folytassuk a programot, de tegnap beszéltünk a hollandokkal is, akik itt voltak a bizottság részéről, hogy hogyan lehetne a második pillérből többet kapni. De most mindenképpen módosítókat is be kell nyújtanunk majd. Szeretnék gondoskodni arról, hogy a emberek a falumban, vagy máshol pénzt kaphassanak, hogy javítsanak az életükön. Utolsó megjegyzés, én tartom a felszólalási időmet. Ott van Hengeló városa, a polgármester azt mondja, hogy igazából nem tudja, hogy mit tehet, és hogy meg kell keresni az EU-nál azt, aki felelős. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen. A következő Hojszling kolléga, zöldek. Köszönöm a lehetőséget szerintem egyetérthetünk abban, hogy a LEADER az egyik leginnovatívabb program Európában. A LEADER csoportok összehozzák a vidéki embereket, és ez a 11 a 7 milliárdból azért nagyon alacsony arány. Tehát valahol itt valami nem stimmel. Tehát nagyon jó program ez a líder, csak nem ismerik. De tényleg az a helyzet, én is egy líder régióból származom. Ott viszonylag áttekinthető a szereplők száma, és ezt a számbevőszéknek is üzenem, hogy mindenki fél a bürokratikus akadályoktól. És van egy igazolási nyomás mindig megkérdezik az intézkedésekre, hogy na hát most ez nem lenne jobb egy másik programban, tényleg szükség van erre, viszonylag átláthatatlan. A régiókban több rugalmasságra is van szükség. És a líder koordinátorunk meg azt mondja, hogy az időm fele arra megy el, hogy megnézem, hogy milyen programba tudok valamit beilleszteni, és utána hogyan igazolhatom, hogy szükség van az intézkedésre. Fontos a LEADER program, szükség van rá, de halljuk, hogy nem igazán használják. Nagyon fontos az, hogy jobban éljünk ezzel a programmal. Köszönöm. Mielőtt visszatérünk a válaszokra, még meghallgatjuk Flanagan urat. Amikor a líder eredményéről van szó, és pozitív eredmények, tehát hogyha én körülnézek a városomon, ott is látom, és a városom határain kívül is látom a pozitív eredményeket. Egy olyan helyzetben voltunk, hogy nem tudtunk hol összegyűlni, tehát igazából, hogyha össze akartak jönni az emberek, akkor elmentünk a plébániára. És spirituálisan, mentálisan, fizikailag is nagyon sok szintéren jelen van a líder. Hogyha most a sikereket akarjuk mérni, akkor elmondom, hogy bárhova nézek, siker van. Azért aggódom, és tehát például egy kajaklubot hoztunk létre líder alapokból, és nagyon jó, hogyha megkapjuk a pénzt, de utána mindig azt mondjuk, hogy tehát talán jobb lett volna valamilyen kölcsönt felvenni, mert annyira szétmarta a fejünket, amit ott a bürokráciával csinálni kellett. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy eh, igazoljuk, hogy jó dolgokra költjük a pénzt. Ha valaki a líderben dolgozik, eh, az dolgozik. Elmondhatjuk ezt a képviselőkről is, hol vannak a képviselők? Nagyon jó, köszönöm. Most a szakértőink. Ki? kezdi Loris Hoffman. Köszönöm, elnök úr. Nagyon konkrét leszek néhány pontban. Hallottuk, hogy milyen nehézségek voltak a líderbe, szerintem sok mindent sikerült megoldani az új jogalkotási ciklusban. Az, hogy egy indikátor, egy mutató legyen, ez nem igaz. Öt eredménymutató van a líderben de csökkentettük annak a lehetőségét, hogy absztrakt szinten mérjünk. De mindenki világosá tette, hogy ténylegesen az eredményeket kell mérnünk. Vissza kell térnünk a talajra, az absztrakt mérésekből. Nagyon fontos az, hogy megfelelően kiértékeljük a mutató számokat. Hogyha például megnézzük a skót problémát, ott 250 egyedi mutató van. Szerintem ezt nagyon nehéz lenne a tagállamoknak eladni. Hát ez még nehezebbé tenni a jelentő kötelező, jelentési kötelezettségeket. Tehát konkrét eredményeket kell mérni. Volt egy kérdés a költségek tekintetében is, és eddig a líder költségvetésének 14 százalékát költöttük el. Általában a vidékfejlesztés percívó képesség a 33 százalékos. De mindenképpen szeretnénk gyorsítani az eljárásokon. A költségvetés 36 százaléka már konkrét projektekre vonatkozó kötelezettségvállalásokból áll. És még egy dolog, a líder esetében említették, és tényleg egy komplex, összetett rendszer. És tényleg szükség van az igazolásra, hogy miért követ, tehát miért tesznek intézkedéseket. Igen, tudom, hogy nyomasztja az embereket, és tudom, hogy nehéz néha mindent igazolni, hogy miért van rá szükség. És néhány tagállam pedig nagy késéssel hajtotta végre a lídert. Tehát van olyan tagállam, amik az elmúlt hónapban nyújtott be líder pályázatot. Köszönöm. Köszönöm. Figered úr. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést tennék ahogy már említettem a prezentációmban is, nagy szimpatiával viseltetem a líderrel szemben, de ez nem a szimpátia kérdése. Sokkal fontosabb az indikátorok, a mutató kérdése. Hiszen mondhatjuk, hogy igazából itt csak problémák vannak állandóan problémázik a számvevőszék. A számvevőszék megakadályozza a projektek kifejlesztését, a beruházásokat, és így tovább. Nem ez a probléma, nem, nem ez a probléma a projektek fejlesztésénél. A számvevőszék azt mondja, hogy alapvetően fontos, hogy eh, mérhessük az eredményeket, az elért eredményeket hiszen hogyha ezeket az eredményeket várjuk, akkor könnyebb politikai szinten is a programokat megvédeni. Az új programokat, mint például a LEADER. A szék nagy jelentőséget tulajdonít az eredménymérő mutatóknak, nagyobbakat, mint a végrehajtás tekintetében. Igazából a beruházási időszakot meg lehetne növelni, mondjuk 10 évvel, és akkor lehet, hogy hatékonyabb lenne. De a hatékonyságot is mérni kell. A beruházások hatékonyságát is mérni kell, hiszen hogyha nincsenek megbízható mutatóink, ha nincsenek megfelelő igazolásaink, akkor nehézségekkel szembesülünk a vidékfejlesztési programban. Köszönöm. Végezetül, Prior úr, köszönöm. Egyetértek hogy nagyon sok pozitív dolgot mondhatunk el a líderről, a helyi közösségekre gyakorolt pozitív hatásáról. De tényleg rengeteg bürokrácia van a líderrel. És a líder csoportok, közösségek mindig panaszkodnak a bürokráciára skót kontextusban is. Úgy gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell, és nagyon fontos, hogy a lídert hogyan alkalmazzuk konkrétan. Nagyon fontos az, hogy a helyi szintre figyeljünk. És fontos az, hogy a helyi akciócsoportokkal együtt működjünk, és segítsünk nekik. Józefine említette a 250 mutatót Skóciában. Igen, mi is meglepődtünk, hogy hány mutatót dolgoztunk ki itt a 21 stratégiában, de mindenképpen jobb lenne kevesebb kollektív mutatót alkalmazni. Amit figyelembe kell venni, az az, hogy a helyi fejlesztési stratégiák, a helyi akció csoportok stratégiái, és nekik is megvannak a saját mutatóik. Olyan mutatóik vannak, amelyek a saját céljaiknak felelnek meg de szerintem nagyon sokat segítettünk nekik, nagyon sok időt szántunk erre. De én úgy gondolom, hogy a program ezen fázisában a kiértékelésre kell fókuszálnunk. És nagyon fontos, hogy legyen egy megbízható kiértékelési eszköztár és ez talán fontosabb lenne, mint 250 mutató. Nyilvánvalóan a skót tapasztalatok azt mutatják, hogy a líder nagyon sok plusz finanszírozást tudott létrehozni. Tehát, hogyha egy euró líder pénz megy valahova, akkor 6-10 euró plusz beruházás közeti. Éppen ezért elmondhatjuk, hogy értéket kapunk a pénzünkért a líderben. Köszönöm szépen. Még egyszer a szakértőinknek, köszönöm a képviselőknek, és ezt a napirendi pontot most lezárom és átmegyünk a következő napi rendi pontra, a második panelre. Örömemre szolgál, hogy megnyithatom az együttes ülésünk következő paneljét, és szeretném megkérni szakértőinket, hogy adják elő témájukat. Ez a líder innovatív karakterére koncentrál. Két prezentációnk van, utána pedig megnézzük, hogy hogyan lehetne a lídert a jövőben javítani. Tehát két prezentációnk van. Először szeretném bemutatni Joao Poteljót, aki az eh, Európai Líder Társasága vidékfejlesztésért az ELARD részéről. És kilenc és fél percet kap, nem tíz percet. Parancsoljon. Először is szeretném megköszönni a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Bizottságnak, valamint a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak, hogy megszervezte a Liderről ezt a meghallgatást, és hogy megkap, meghívást kapott a szervezetünk, az Elárd is, amely 1999-ben jött létre, több mint 2500 helyi akciócsoportot tömörít 25 uniós tagállamból, 23 tagállamból és két szomszédos országból, amiből látható, hogy a líder Európán kívül is mekkora érdeklődésre tart számot. A cél, az európai szervezet célja javítani az életminőséget a vidéki térségekben, a fenntartható integrált vidékfejlesztést elősegíteni, valamint a líder módszertanát terjeszteni, és a közösségi alapú helyvidékfejlesztési eszközöket megerősíteni. Ezért ilyen fontos, hogy itt vagyunk ma szeretném közvetíteni önök felé a helyi partnerségek számára fontos kérdéseket. 1991-től mai napig két fontos pillanat volt a helyi közösségek szempontjából a líder végrehajtása kapcsán. Először is itt olyan lehetőségekről van szó, amelyeket nem sikerült teljesen kihasználni a 2007 és 2013 eh, közti időszakban. Uh, short time, slowly. uh, <laughs> ezek olyan lehetőségek voltak, amelyeket nem konkretizáltak teljes mértékben. A líder bekerült a vidékfejlesztési programokba, és a több éves pénzügyi tervezésben, és több pénzügyi alapból kapott finanszírozást, de csak néhány tagállamban fogadták el, és ott is kielégítetlen volt a kihasználása. A líder esetében a civil társadalom és a hatóságok együttműködése fontos, így jöttek létre a vidéki térségekben a helyi partnerségek, a helyi akciócsoportok. Megjelent az kormányzásnak, az irányításnak egy új formája, és hozzáférést kaptak különböző szereplők a pénzügyi forrásokhoz, autonóm módon, ugyanakkor felelősséget vállalva. Ez a megközelítés lehetővé tette a közvetlen kapcsolatot az Unió és a helyi szereplők között. Több vidéki térségben, az Európai Unióban a LIDER volt az első közvetlen kapcsolat a helyi közösségeknek az Európai Unió politikájával, és még akkor is, hogyha a közös agrárpolitika berkeiben született, a LIDER hozzásegítette a beruházásokhoz ezeket a vidéki térségeket. Fontos az irányítás demokratizálódása, a részvétel dimenziója, valamint a támogatásokhoz való demokratikus hozzáférés olyan közösségek és területek számára, melyek korábban nem részesültek ilyen támogatásokban. Az elmúlt 27 év során a helyi akciócsoportok Európában másképpen alakultak, másképpen fejlődtek nagyon sok tapasztalatot sikerült felhasználni, felhalmozni Grúziában, Moldáviában, Mozambikban, Latin Amerikában és a közelmúltban is, Kín, még Kínában is, ahol szintén megjelentek a helyi akciócsoportok az átmenet időszakában ugyanakkor a hozzáadott értékkel és a végrehajtás hatékonyságával kapcsolatban felmerülnek kételyek. Például a vidékfejlesztési tervek esetében alacsony volt a végrehajtás aránya, és ez összefüggésben áll a jóváhagyás és a kiválasztás folyamatával. Általában elmondhatjuk, hogy a LIDER az irányító hatóságok számára nem képez prioritást. Éppen ezért örülünk a 2020 utáni időszakra vonatkozó javaslatnak, amely két évről egy évre csökkenti az irányító hatóságok számára a jóváhagyás folyamatát, így jobban ki lehet használni a két programozási időszak közti űrt és biztosítani lehet a területi dinamikát. Meg kell vizsgálni, hogy a célokat sikerült-e elérni, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy Európa végül elérte azt, hogy fellendítse a vidéki térségeket 1991-től napjainkig, és az értékelési eszközök, amelyeket felhasznált, milyen mértékben járultak hozzá ezen eredmények eléréséhez. Tudjuk, hogy a jelenlegi programozási időszak végén, amikor a közös ellenőrzési és értékelési keretet megvizsgáljuk, találunk majd a lidere kapcsolatos közös iránymutatókat az országokban, a tagállamokban, munkahelyek jöttek létre, ami nagyon fontos, de ez nem elegendő. Nem tudjuk, hogy milyen mértékben mérjük, hogyan lehetne mérnünk az önkéntes munkát, a társadalmi tőke növekedését a területeken, az új irányítási gyakorlatok terjedését és a különböző identitásokra épülő szolgáltatások és termékek előmozdításához milyen mértékben járult hozzá ez a program. Horizontális jellegről van szó, hiszen különböző forrásokat és pénzügyi eszközöket tud mozgósítani, kézzel fogható eredményeket ért el európai szinten a líder, ugyanakkor nem vitathatjuk azt is, hogy beszélni kell a források elosztásáról. A bizottság által májusban javasolt jogalkotási csomag figyelembe veszi a célkitűzéseinket részben, éppen ezért folytatjuk Európa és nemzeti szinten is az egyeztetést. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a mezőgazdaság és vidékfejlesztési alap már nem képe, nem, nem része ennek a programnak Éppen ezért dolgozunk a javaslaton, mert szerintünk a helyzet bonyolultabbá fog válni. A fő alap szabályait ki kell terjeszteni a többi alapra is, ugyanakkor tisztázni kell a szabályokat. Tévesnek tartjuk, és az Európa Bizottság szándékaival ellentétesnek, hogy a vidékfejlesztést a kohéziós politikától elválasztjuk, az MVA, és különös tekintettel a líder egy komoly társadalmi és területi kohéziós vetülettel rendelkezik. A beruházások nagy része hozzájárul az ott élő közösségek életkörülményének javításához. A hozzáférés egyszerűsítése és az irányítás egyszerűsítése, harmonizálása kulcsfontosságú a mezőgazdasági vetületet az emban belül meg lehet erősíteni, de a vidékfejlesztés annak tágabb értelmében gyengébb lesz, a közvetlen kifizetésekkel összefüggésben egyensúlyt próbálnak találni a kohéziós politika és a vidékfejlesztés között, de ez gyengíti az EMVÁT. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament eh, erőfeszítéseket tett bizonyos eh, kormányokkal és más európai testületekkel együtt, hogy megerősítse a 2021 és 27 közti éves pénzügyi keretet, amely erősebb lesz, robusztusabb lesz, és eh, örülünk annak is, hogy erős közös agrárpolitikát és kohéziós politikát szeretne fenntartani a parlament. Úgy gondoljuk, hogy ezek a politikák szükségessé teszik, hogy jobb legyen a koordináció, a végrehajtás és az előkészítés koordinálása, a szinergia hatások kihasználása. A líder két utóbbi változata és um, a helyi közösségek vidékfejlesztése kapcsán levonhatjuk a következtetéseket, és uh, egy tanulási folyamatot uh, kezdhetünk el. Be kell azonosítani a különböző problémákat, amelyekkel szembenéznek a vidéki közösségek. Ez nem összeegyeztethető azzal a szűk látókörrel, amelyet egy korlátozottabb vidékfejlesztés képviselne a közös agrárpolitika második eh, pillérén belül. A gazdasági, társadalmi, kulturális, környezeti aspektusokat is figyelembe kell venni, különböző pénzügyi forrásokat és más eszközöket is mozgósítani kell. A több alapra épülő helyi vidékfejlesztés szükségesé teszi a különböző irányító hatóságok közti jobb együttműködést, ez eddig nem történt meg, és ezzel nem sikerül kihasználni ezen eszközben rejlő lehetőségeket. A bürokratikus terheket és az aránytalan administratív terheket csökkenteni kell, hogy a helyi akciócsoportok hozzájárulhassanak a területi fellendítéshez. Egyszerűsíteni kell az eljárásokat, ez kulcsfontosságú és kötelesség lenne ezt megoldani. A közös, a helyi, agro, a helyi akciócsoportok partnerségekben betöltött szerepe is fontos, meg kell erősíteni a kölcsönös bizalmat. Ez az egyik legfontosabb és legnehezebb feladat, amelyel a líder megújítása kapcsán szembenézünk. Európai szinten a szervezetünk részt vett ebben a vitában, a helyi akciócsoportok tapasztalatából kiindulva tavaly például egy dokumentumot is kidolgoztunk ezzel kapcsolatban, és ezt megosztottunk az Európai Parlamenttel, valamint a bizottsággal is, illetve a tagállamok kormányaival. Ezen modell kapcsán kiállunk amellett, hogy egyszerűsíteni kell a lídert, a végrehajtási láncolat minden egyes pontján. Létre kell hozni egy líder és helyvidékfejlesztés tartalékát, egy tartalékalapot, minden tag, a tagállamban létre kell hozni egy operatív líder programot, egyszerűsített szabályokkal és egy közös irányítási hatósággal, ahogyan ez már Svédországban történik létre kell hozni, ki kell dolgozni a végrehajtási intézkedéseket, és nem szabad a lídert egy olyan eszköztárra alakítani, amelyben a finanszírozás szabályait a minisztériumok előre kidolgozzák. Szeptember végén több mint 300 képviselő, 300-an vettek részt Portugáliában egy az Elárd által megszervezett tanácskozáson, ahol megvitattuk a horizontális kérdéseket a vidékfejlesztési politika múltjával, jelenjével és jövőjével kapcsolatban. A költségvetési politika költségvetésének csökkentése, úgyhogy csak 5% jut az embának, fenn magában hordja azt a kockázatot, hogy ezt az 5%-ot a tagállamok nem úgy használják majd fel, hogy a líder megközelítését és szempontjait tartsák szem előtt. Ezt a minimumot növelni kell, és meg kell vizsgálni, hogy a líder módszertanát figyelembe vették-e. 5%-ról 10%-ra kell növelni a líder számára elkülönített minimális for- finanszírozást, és 80% társfinanszírozást kell biztosítani az unió részéről, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, mert azokat helyi szinten, a helyi tapasztalatok alapján tudják jobban megítélni, és ezért rugalmas európai nemzeti és helyi finanszírozást kell biztosítani. Figyelembe kell venni a líder eredetét, a különböző társadalmi kihívásokat, amelyekkel a területek szembenéznek. Az elmúlt 20 év során a helyi akciócsoportok nagyon komoly munkát végeztek, hozzájárult a különböző kisebb kezdeményezések kibontakozásához, illetve a vidéki területek életben tartásához. A nemzetek és a különböző területek együttműködésével egy integrált megközelítésre van szükség. A közigazgatások általában a minisztériumok, illetve az irányító hatóságok szempontjait helyezik előtérbe. Jobban definiálni kell a különböző kezdeményezéseket, ahogyan ezt a líder is hangsúlyozza. Így hatékonyabbak lehetnek az intézkedések, és jobb bizalmat tudunk kiépíteni a polgárok részéről Európa felé. A fejlesztési, a vidékfejlesztési, illetve a fenntartható fejlesztési célkitűzések fényében szerintünk a helyi akciócsoportok komoly szerepet tölthetnek be, új megoldásokat találhatnak a közösségek nehézségeire, úgyhogy Európában és a világon is jobb legyen a fenntarthatóság, illetve a kohézió. Köszönöm. Köszönjük szépen, elnök úr. Most Olaszország hangot halljuk Ricardo Bargione hangján. 10 percben. Eh, e- köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást. Köszönöm a képviselőknek, hogy most rám figyelnek egy kicsit. Megpróbálom vázolni itt az európai helyzetet. A líder olaszországi ismerőjének szempontjából, és hát néhány erősségét és gyenge pontját kimutatva a rendszernek. Lesz néhány javaslatom is a végén, a líder gyakorlati végrehajtására vonatkozóan 2020 után. Itt láthatók az összesített számok 3000-3070 vidékfejlesztési program zajlott le, de itt több alapprogramjait is egyszerre látjuk. Egyértelműen pozitív a kép, Tíz európai ország használja föl a lax 50%-át, a többi 18 tagállam a laxnak csak 5%-át fedi le. A local action grupok tekintetében tehát. Itt látható az összesített elköltött pénz, de költségvetési területek szerint lebontva. A líder Olaszországban. Mondtam, hogy vannak erősségei és gyenge pontjai. Reméljük, hogy a gyenge pontokat ö, kiküszöböljük a következő időszakban, több mint 200 helyi akciós csoport működött, mint egy 1,2 milliárd euró értékben. Ez a teljes lider alap mintegy 5-6 százaléka. Jelentősen megnőtt, amit láthatják az ábrán az utóbbi egy-két évben a helyi akciós csoportok száma. nem egyenletes a líder sikere Olaszország szerte. Olaszország ugye egy regionalizált ország, régióként kell megfogalmazni a líder célkitűzéseit, 21 ilyen líder központ van, de a programok több mint fele a vidékfejlesztést szolgálta, és zölddel, mármint hogy sötét zölddel jelöltük azokat a régiókat, ahol magasabb lefedettség volt, és a végrehajtási arány magas volt. Viszont a patchwork jellege miatt a képnek azért az is kiderül, hogy nagyon különböző szinten használták fel a régiók a LIDER alapokat. Milyen csoportok, milyen témák jellemzőek Olaszországban? Már a korábbi programozási időszakban létrejöttek ilyen helyi akciós csoportok, tehát bizonyos kontinuitás megmaradt. Nagyjából ugyanazok kapták az új keretből is a pénzeket részben refinanszírozási célból, Ezen a térképen az egyes lakoknak a pénzügyi helyzetét látjuk, a középtől való eltérésüket. meglehetősen különbözőek a regionális adatok. A végrehajtási hatékonyság a LIDER programban Olaszországban régiónként nagyon különböző. 1,2 milliárd euró volt az összes elkölthető pénz, Egyes régiók súlyos végrehajtási inkompetenciában vannak. Az előttebb szólótól is hallhattuk, hogy hát az EU végül is jól látja Olaszországot ilyen szempontból, vegyes a kép. A kiadási szint E És a, az abszorpciós kapacitás ö, óriási különbségeket mutat. És az értékelés, a monitoring is nagyon különböző helyileg. Egyes régiók súlyosan lemaradtak a többiektől. Ezt itt táblázatszerűen is megjelenítettem. A 19-es intézkedés szempontjából bontottuk le itt a régiókat. Itt pedig összevethetővé válnak, egymás mellé kerülnek a számok. Itt a fiatal farmereket támogató projektek egymással való összehasonlítását látjuk, hogy hogyan sikerült abszorbálni a vidékfejlesztési támogatásokat a fiatal gazdáknak. a fiatal gazdák pályázatai, ahogy a többi szempont is azt mutatja, is nagyon különböző színvonalak. Mintegy 30 ezer pályázatot nyújtottak be, ami hát óriási szám, önmagában örömre adhatna okot, de nagyon sok a végrehajtási gond. Ennyi tehát röviden a számok világából. A 2007 és 13 közötti időszakot funkcionális operatív problémák jellemezték. A, a pénzek 20%-a ment az önfenntartásra, a projekt és hát szeretnénk ezt javítani, ezt az arányt, hogy több pénzt költsünk az érdemi feladatokra, a helyi csoportokra. Ezek nem mindegyike mezőgazdasági természetű projektet visz. A pályázatok kiválasztási eljárása bonyolult, nehézkes. Jelentős és túlzott a bürokrácia, ami hozzá kapcsolható. Itt mindenképpen lépnünk kell valamit a nemzeti bürokrácia egyszerűsítése érdekében. A tagállamok nagy részt maguk döntik el, hogy milyen társfinanszírozási összeget vállalnak a líderrel, és ezzel tudják befolyásolni azt, hogy mely prioritásokra jöjjenek főleg a pályázatok. De mindezt a kohéziós alapokkal összefüggésben kell vizsgálni mert sok átvedő célkitűzés van, és ha közösek, hasonlók a célok, akkor itt is érdemes lenne talán egyszerűsíteni. A működési, irányítási költségek összességében magasak voltak. Pontosan 10 percig beszélt, köszönjük szépen. Most, hogy feldobjuk egy kicsit az ülés hangulatát, most önkényesen Paulus Szótó úrnak adok szót. Benne vannak kollégák? A legbefolyásosabb képviselők egyetértenek, úgyhogy akkor minden rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a fontos megbeszélésre. Személyesen próbálok a tapasztalataimból tanulmányokat levonni, amit a Leader programban töltött. Én voltam az egyik első Leader Manager Spanyolországban, és ismerem az egész időszak tanulságait. Tehát a múlt tanulságait szeretném majd a jövő szolgálatába állítani. Hogyha összefoglalhatom, akkor azt mondom, hogy nagyon sok, nagyon sok diát csináltam. A legfontosabb dolog az két elem. Az egyik az eredmények mérése, és a másik pedig az eredmények elérése hogy hogyan érjük el az eredményeket. Tehát eh, ha eredményt mérni akarunk, akkor előbb el kell érni. Akkor itt most átnézem az eh, egész periódust, és itt két nagy növekedési oszlopot látunk, tehát az egyik a pilóta, illetve a kísérleti projekt, a gyerekkori, utána a Leader Plus, és a második pedig eh, a fiatal felnőtt kor és ez bonyolult. A gyerekkor az nem olyan problémás, de igazából a tínédzser, a fiatal felnőtt kor az már problémás. És ez jellemző a líder programokra. Akkor térjünk vissza az elejére. Amikor líder menedzser voltam, illetve lettem, akkor eléggé nehéz visszaemlékezni, hogy hogy voltak akkor a dolgok. Tehát igazából nem voltak helyi termékek, nem volt falusi turizmus, azt sem tudták mi az. A terület imázsa nagyon alacsonyan volt. Például 150-ről 2000-re nőtt a turista szállások száma, hatszorosára növekedett a cseresznye hozam, több mint ezer munkahelyet lehetett létrehozni vagy megtartani. És nem minden a lídernek köszönhető, de a líder alapvető fontosságú volt, hogy beindítsa ezt az egész munkát. Meg lehetett találni a vállalkozókat, el lehetett hozzák menni, az embereket össze lehetett hozni. Nem történt volna meg így, hogyha nem lett volna meg a líder. A sikernek mik voltak a kulcselemei? Először is a beruházások és a kapacitásépítés. Másodszorban kombinálni tudtuk a puha és kemény intézkedéseket a helyi szükségletek szerint. De a keretek nagyon rugalmasak voltak, és a kritériumokat pedig a helyi viszonyokhoz alkalmaztuk. Nagyon gyorsak voltunk ez is lényeges. És már volt egy eh, multifinanszírozás, tehát szociális alapok, regionális és a vidékfejlesztési alap. Nagyon jól lehetett a mezőgazdaságot a többi szektorra kombinálni ezen a területen. Ezek azok a dolgok, amiket mindenképpen eh, fenn kell tartani. Igazából itt csak grafikusan magyarázom el, hogy ez hogy működik. Tehát itt eh, a helyi akciócsoportok és a közösség rugalmas eszközöket használt, hogy eh, hogyan eh, tudunk felmenni a hegyre. Most a Leader megfigyelőközpont. A következő témám és két megjegyzést tennék. Még mindig az a helyzet, hogy a Leader akkor és most is az egyetlen olyan Európai Uniós program, ahol az intézmények a helyi embereknek azt mondják, hogy bízunk bennetek. Bízunk bennetek, csináljatok egy stratégiát, és választhatok ki projektet. Ez egy eh, roppant lényeges lépés. 3000 csoport van, és ez pedig egy óriási tőke. A második megjegyzés. A líder nem csak egy mechanizmus volt, hogy eh, az intézkedéseket megvalósítsuk, hanem egy labor volt. Egy labor volt, hogy hogyan lehet a támogatásokkal kihívásokat leküzdeni. És labor volt a helyi demokrácia számára is, és a jelen körülmények között sikerült összekötni a helyi embereket Európában. Most átugrom a halászati területen szerzett tapasztalataimat, hiszen a lídert a tengerpartra is kiterjesztették. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontos volt ebben a tapasztalatszerzésben, hogy nagyon szorosan együttműködtünk a halászokkal. A líder itt szélesebb tekintetben működött együtt a halászati ágazattal, és ez egy nagyon fontos üzenet volt, és ezt figyelembe is kell vennünk. Tehát a következő szakasz, tehát 2007-ben léptünk egy nagyot. Megduplázódott a líder, és több vidéki és térséget ért el. Egy nagyon fontos jelentést is hallottunk erről. Hallottuk azt is, hogy a lídert nem úgy hatják végre, hogy több hozzáadott értékkel járjon. Na, a jelentés nagyon fontos volt, és egy nagyon fontos üzenetet tartalmazott a bizottsági igazgatók számára. Hogy legyenek közös iránymutatók, hogy hogyan lehet a dolgokon javítani. És nagyon sok következtetést megragadtam. de nem hozta az eredményeket. Jó szándékokkal indultunk el, minden szinten nagyon jó szándékaink voltak, és minden szinten jött még valami plusz nehézség. A legutolsó kutatásunkban olvashatják, körülbelül a 700 akciócsoporttal folytattunk megbeszélést, és a négy ötödük azt mondta, hogy a líder alkalmazását a bürokrácia nehezíti. Ez sokkoló ez a szám. Hogyha megnézzük a, a, a líder elveit, akkor lent azt látjuk, hogy a legfontosabb elvek, hogy megfeleljenek a kihívásoknak, az a több ágazatos megközelítés. És Igazából ez is nagyon nehéz volt a megvalósítás szempontjából. És hogyha most lent megnézzük a számokat, akkor látjuk a tagalamok közötti különbségeket. Óriási különbségek vannak. Az innovatív megoldások tekintetében az akciócsoportok, a helyi akciócsoportok meg tudják tenni a legrosszabb 11 százalék. De nagyon fontos az, hogy hogyan hajtanak végre egy programot és most szeretnék néhány javaslatot is tenni a jövő érdekében. Mindenek előtt a líder csinálja azt, amit jól tud csinálni. Itt van néhány konkrét példa. És ezek a konkrét példák önmagukban egy történetet képviselnek. Most nem fogom őket felsorolni, de megtalálják a linkeket a prezentációmban. Tehát Belgiumban például a helyi élelmiszer ökoszisztéma. Németországban vagy Velszben zöld, körforgásos gazdaság jött létre. Franciaországban digitális fejlesztés. Tehát az intelligens falvak koncepciója. A szélesávú internetes kezdeményezések. Tehát ezek mind-mind új kihívások, olyan témák, amelyek Európa számára fontosak. És a líder akciócsoportok már foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, ahogy már említettem. Tehát nekünk azt kell tenni, hogy ezt megtehessük. A következő dia igazából a luxemburgi menedzselő hatóságból az a múltkori osztrák szemináriumunkon mutattuk ezt be. Új koncepciókat tesztelünk, kófinanszi, társfinanszírozunk szoftvert, hardvert. Egy viszonylag szerény költségvetéssel dolgozunk. Tehát ez a igazgató testület véleménye. Na most nézzük meg, hogy hogyan mérjük az eredményeket. Nagyon sok mindennel egyetértek, amit hallottunk, hogy sokkal többet kell tennünk a hozzáadott érték bemutatására. Balra hagyományos mutatókat láthatunk, hogy hogyan mérjük azt, hogy mit csinál a líder. Itt egy kutatást láthatunk, egy helyszíni kutatást. Kilenc osztrák projektet látogattunk meg, kilenc, kilenc projekt, kilenc munkahely. Tehát itt nem a munkahelyteremtés volt a projektek elsődleges szempontja. De ha megnézzük a többi dolgot, 51 ezer önkéntes munkaóra. 440 partnert mondtak be. Összekapcsolták ezt a projektet, ezeket a projekteket több projekttel. Sok mindent jobban lehetett volna csinálni, és ezen még fáradoznunk kell. De megoldható. És most lassan befejezem. Néhány következtetéssel, ajánlással amelyeket a múltkori szeminárium részvevőitől hallottunk, az osztrák Rusztban tartottuk ezt a szemináriumot. És szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, eh, hogy a megfelelő szabályokat kialakítsuk a módszerekhez. A célhoz kell alkalmazni a szabályokat. a nagy probléma akkor jön, amikor a lídert a mainstream politikákba, a szabályokba integrálták. És így elég sok célkitűzés nem lett látható. Garantálni kell, hogy a szabályok megengedjék a építést például. Tehát kollektív kis kísérleti projektek elméletileg mind lehetségesek. Gyakorlatban nagyon nehezek. Tehát garantálni kell, hogy ezek a dolgok tényleg működhetnek a tagállamokban. Harmadsorban vonjuk be az embereket, hogy a szabályokat ők is alakíthassák. Igazából az egész rendszernek együtt kell működnie, a helyi szintnek, a regionális szintnek, nemzeti szintnek, együtt kell működni, hogy a szabályokat kialakítsuk. És akkor elérhetjük a céljainkat. Tehát a negyedik tanácsom, pontosan ezt mondták már előttem is, nagyon erősen fáradoznunk kell a mutató kidolgozásán, az eredmény alakú mutató kidolgozásán, hiszen meg kell tudnunk, hogy mi a igazi hozzáadott érték. Végezetül pedig nem elég az, hogy iránymutatókat írunk, papírt, vagy beteszünk dolgokat a szabályokba, hanem ezeket figyelemmel kell kísérni. És nagyon fontos az, hogy tanácsadás legyen minden szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szótó úr azt kell mondjam, hogy az első példája nagyon meghatott. Itt ugye a cseresznyéről volt szó. Legalább két képviselő itt a bizottságban mindenképpen ezt a fajta mazsolázgatást, csipegetést támogatja, de ezt nem mondja el Tereza Maynek, hogy nehogy ő is ezt a módszert alkalmazza. Most pedig az utolsó vendégünk, Robert Lukes kapja meg a szót. Robert Lukes vagyok, Ausztriából, és németül fogok beszélni. Tanácsadó, coach vagyok, és nagyon sok líderrel kapcsolatos értékelést végeztem el, más összefüggésekben is, és szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy önökkel megvitathassam most ezt a nagyon fontos témát. A lidert egy közösségi kezdeményezésként hozták létre a 90-es években. Akkor születtek ilyen uniós kezdeményezések, 13 különböző kezdeményezés, és ezek, ezen kezdeményezések három súlypontot határoztak meg. Konkrét szituációkhoz passzoló megoldásokat kívántak előmutatni felmutatni a politika alakításának új útjait és módszereit, tehát egyfajta kísérleti jellegük is volt, és lehetővé szerették volna tenni az együttműködést, a szakismeretek és a tapasztalatok megosztását. A líder az Urban, az Interreg mellett fennmaradt, 2010-ben volt ezeknek a kezdeményezéseknek a nagy átdolgozási folyamat. Azt hiszem a líder az egyetlen, amely megtartotta ezt a kezdeményezésre épülő megközelítését. Itt elméletről, módszerről és egyben intézkedési támogatásról is szó van. Úgy gondolom, hogy három dolog az, ami alapvetően meghatározza a lídert és éppen ezért mondhatjuk el, hogy mint közösségi kezdeményezés fennmaradt. Először is meghatározza a keretet a szociális innovációk számára, az innováció a líder esetében egy alapelv, amely a cselekvést meghatározza, de nem arról van szó, hogy a technológiai vagy gazdasági innováció állna a középpontban, amely nem veszi figyelembe a fenntarthatóságot, hogy valami megjelenik a piacon, és befolyásolja az emberek gondolkodását, például elég, ha a közösségi médiára gondolunk. Ugyanakkor ez nem biztos, hogy végeredményben mindenki számára valami jót jelent lehet, de nem feltétlenül kell, hogy így legyen. Ha megnézzük a szociális definíció, a társadalmi definíció, társadalmi innováció meghatározását, akkor fontos, hogy a közösség érdekeit, jólétét erősíti, máskülönben nem beszélnénk szociális innovációról. És valóban a líder esetében ez egy keret a szociális innovációkhoz, amelyekből aztán más innovációk is kialakulhatnak. Továbbá a líder előtérbe helyezi azokat a kihívásokat, problémákat, amelyek egy adott térség esetében specifikusak, és ennek alapján a különböző partnerségek közös megoldásokat dolgozhatnak ki. A helyi akciócsoport a kulcsfontosságú, és most áttérnék a LIDER alapelveire, hiszen a LIDER egy módszer is. A módszernek a lényege pedig az, hogy a különböző liderelveket ötvözi, a bottom-up megközelítés, az innováció, a helyi partnerségek, a több ágazatra kiterjedő megközelítés, az integráció, az együttműködés a különböző területek között, ami túlmutat már a konkrét helyi térségen, és a hálózatok is fontosak. És van egy nyolcadik elv is, amely a 90-es években még az első hét közé tartozott, ez a decentralizált irányítás és finanszírozás. A mainstreaming során 2007 és 2013 között ez gyakorlatilag elveszett, és aztán a CLLD rendeletben ismét felbukkant, ugyanis ott az szerepelt, hogy a helyi partnerség illetékes a helyi fejlesztési stratégia kidolgozásáért és végrehajtásáért, de több, több kollégához hasonlóan én is ezt egy nagyon fontos operatív elvnek tekintem. Ha ez az elv sérül, akkor a többi módszertani elv szintén szintén csorbát szenvedhet. Az elmélet a líder esetében, és ez nagyon fontos az értékelés során, mi, az értékelők, mindig egy beavatkozás elméletét követjük. Milyen logika alapján dolgoztak ki egy támogatási projektet? Nekünk bizonyítanunk kell, hogy ez a logika, amely egyfajta feltételezésre épült, ez bevált-e, helyesnek bizonyult-e, és ebből vonhatunk legkövetkeztetéseket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a következő beavatkozásokra nézve finomítani ezt, ezt a logikát. Az értékelő körében egyértelmű, hogy a siker titka a líder esetében a módszer alkalmazásában rejlik, és ez egy kicsit bonyolultabbá teszi a dolgot, ugyanis ezt így nehezebb mérni. Az input és az output gyakorlatilag ugyanaz, legalábbis az outputig nem lehet megállapítani, hogy ha az input együttműködés volt, az output is ugyanaz lesz-e. A kezdetben a részvételre helyeztük a hangsúlyt, és ennek az eredménye fokozottabb részvétel lesz, de ezt csak a kifejtett hatás alapján tudjuk mérni. Ugyanakkor ez csak akkor jelent problémát, hogyha túl szűkre szabjuk az értékeléseket, és egy nagyon mechanikus módon próbáljuk őket végrehajtani. Az értékelés egy alkalmazott tanulmány, egy alkalmazott tudomány. Itt közgazdasági és makrogazdasági ökonometriai elméletekből indulunk ki, és alkalmazásokból. Ugyanakkor a líder esetében, hogyha jobban szemügyre vesszük, először is megnézzük, hogy a beavatkozásnak az elmélete mire épül, a helyi fejlesztési stratégia és a különböző projektek végrehajtása által a helyi akciócsoportok figyelmét felkeltjük és ösztönözzük az ő munkájukat, és alkalmazzuk a támogatási eszközök széles körét. Ez alapján tudunk különbséget tenni a különböző hatások között, hogy a líder hatásos volt-e, sikerült-e a társadalmi tőkét gazdagítani. Ezt a társadalmi tőkét lehet mérni. Itt általában az etikai normatív jellegű eszközökről beszélünk, mint például a bizalomról, amelyről Maria Joao Botelho is beszélt, ez nagyon fontos. Ami szintén fontos, az az irányítási struktúra erősítése. Gyakorlatilag itt a nyilvános és magán szereplők együttműködéséről van szó. A közösségi feladatok ellátása során a harmadik terület, amelyen a líder kifejti a hatását, az beavatkozási, az intervenciós elmélet alapján, az az, hogy fenntarthatóbb, intelligensebb és inkluzívabb projektek jönnek el létre. Ugyanakkor, ha nagyon szűkre korlátozzuk az értékelés módszereit, tulajdonképpen csak a harmadik kategóriát tudjuk mérni, és ez valóban így is történt. Én is részt vettem a hatás, a költséghatékonysági elemzésben, hogyha látunk egy líder akciót, egy líder fellépést, ezt össze tudjuk hasonlítani hasonló cselekvési projektekkel, nem a líder keretéből, és itt általában az derül ki az ilyen értékelések során, hogy az ilyen projektek több magánfinanszírozást tudnak mozgósítani, és itt most eltekintünk az önkéntes munkáról. Jobb az infrastruktúra és jobb a szolgáltatás is, ugyanis a helyi lakosság részvételére épül, és bevonják őket a végrehajtásba, és nagyobb a külső tényezők által előidézett határ is, tehát gyakorlatilag a források nagyobb hatást tudnak kiváltani. Szászország irányító hatósága például a vidékfejlesztési eszközök 41%-át a 19. líderintézkedésnek szánja, tehát ami projekt jellegű, azt a helyi akciócsoportokra bízzák, és ami leginkább meglepte őket, az az volt, hogy nagyon alaposan szemügyre veszik, hogy mit támogatnak, ugyanis körültekintően kezelik a költségvetést. És hát tudjuk, hogy milyen anyagi lehetőségekkel rendelkeznek azon személyek, akik benyújtják a különböző projekteket. Ugyanakkor az is elképzelhető, az értékelések során nem lehet minden statisztikai adatok alapján mérni, hiszen a társadalomtudományok körében is van számos módszer, amely az outcome mapping, az innovation biographies, ez tehát nem jelent problémát. A probléma mindössze az, hogy ezen módszerek közül nagyon keveset alkalmaznak. Ugyanakkor erre minden további nélkül nyílik lehetőség. Mi tehát abból indulunk ki, hogy a lídert tulajdonképpen ki kellene találni, ha még nem létezne. És Eleve, ha figyelembe veszük, hogy az idő során egyre több a helyi akciócsoport, ugye Heisler kolléga is említette ezt a megközelítést, a helyi szereplők ezt mindig szem előtt tartják, azt elmondhatjuk, hogy ritkán kell az Európai Unió ilyen közel az emberekhez. Az alapelvek alkalmazását, ha betartjuk és szem előtt tartjuk, hogyha az ellenőrzések során egy teljesen más megközelítést alkalmazunk, illetve a decentra, decentralizált módon hajtjuk végre az ellenőrzést, és figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat, a helyi akciócsoportokban résztvevők képzését, továbbképzését, hiszen az ő feladatuk, az, hogy önkéntes alapon végrehajtják a stratégiákat, nemzeti és európai szinten is ezt továbbítani kell, hiszen óriási tapasztalatokat halmoznak fel az emberek, amit meg kell osztani egymással, és végezetül, ha a CLLD kontextusban tovább fejlesztjük a projekteket, más projektekhez igazítva őket, ez az innovációknak is egy nagyobb lendületet adhat, és egy tanulási folyamatot segíthet elő azzal kapcsolatban, amit a líder a vidéki térségekben már véghez vitt. Köszönöm. And, um... Köszönjük is. Most a nagy frakcióknak nem adok szót, Teller és Heusling urat nem szólítom, hanem a, a bal oldalról szólítom Falga urat. Kérdésem lenne az olasz hozzájárulás és felhasználási arány kapcsán ugye 20% az önműködtetési költség, ez miből adódik? If there are no more questions. Nincs több kérdés? Kíván-e valamelyik panelistánk válaszolni, és milyen sorrendben? Hát akkor olyan sorrendben, hogy felszólaltak, ha javasolhatom. Mr. Flanagan, could you please repeat the question? Flanagan úr, megismételni a kérdését? Jó. Azt mondta, hogy 20% a működtetési menedzsment költségvetés. Ez az EU átlaghoz hoz, hogy viszonyul? Mi az oka? Yeah, please. Um, I think it's I think it's really important to um, meg kell különböztetni az administratív és animációs költségeket. Ha az animációs költségeket is hozzáveszük, akkor bővel, bőven 20% fölött vagyunk, de ennek a pontos összegét nem tudom. Uh, in, in recent evaluation and study. Egy nemrégiben elvégzett tanulmány kimutatta, és örültem neki, hogy 25%-ra emelték a határt a rendeletben, de a leader menedzserek azt mondják, hogy azért sok a működtetési költség, mert óriási bürokráciát kell produkálniuk. Ők megpróbálják a projekt tulajdonosok válláról levenni a, az administratív munkát, hogy legyen idejük magának a projektnek a vitelére, de így most ezeknek az embereknek nincs ideje. Extrém sok a bürokrácia, ez kerül ennyibe. Teller úr következik, úgyhogy most izgalmas összeütközések várhatók. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam a szakértőket. Én nem az Agribizottság tagja vagyok, nem csak, hanem a Regionális Fejlesztési és a Költségvetési Eldőrző Bizottság tagja is. És nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy a LIDER programoknál az átlagnál magasabb a hiba arány. Ön is említette, hogy sok szereplő panaszkodik a túlzott bürokráciára, és szívesebben költenék a pénzt magára a projektre. Hát ez a kettő összefügg. El kéne közösen gondolkodnunk azon, hogy hogyan egyszerűsítsük az életüket. Egyébként pedig itt egy hitkérdésről is szó van, mert a vidékfejlesztési programok a területfejlesztés részei is, és az Agri Bizottság tagjai ragaszkodnak ahhoz, hogy a területfejlesztés a mezőgazdasági ágazathoz tartozzon, szerintem pedig teljesen más cél szolgál a közvetett, közvetlen kifizetés, mint a vidékfejlesztés. És ugye jelenleg tényleg az agri ernyője alá tartozik a vidékfejlesztés is, de valószínűleg innen származik pont ez a bonyolult bürokratikus ügyintézés, és hogyha jobban külön válnának egymástól a vidékfejlesztés és az agri ágazat, akkor lehet, hogy a vidékfejlesztést kevésbé bürokratikusan lehetne működtetni. Erre mit lép? Köszönjük, Teller úr! Úgy látom, hogy két panelistánk is szeretne megszólalni. Döntsék el, melyik előbb. Ami az első kérdést illeti, ugye a 20%-os administratív költségekkel kapcsolatban. Nos, valóban ez a 20 százalék ez a működési költségeket fedi le, valamint a területek fellendítését is, e célra is szolgál. Egyfelől biztosítanunk kell, hogy a helyszínen működő csoportok valóban minőségi munkahelyeket tudjanak létrehozni. Ez egy komoly lehetőség is a vidéki térségekben, és ott könnyebben megértik a problémákat, ezért könnyebben fel tudnak mutatni megoldásokat is. Természetesen a vidékfejlesztési és regionális fejlesztési célokkal egyetértek, szükség van felső támogatásra is, hogy eh, itt integrált célok legyenek, máskülönben nem vennék figyelembe a fenntartható fejlődés három pillérét. Tehát ez alapján mi is a több alapra támaszkodó eh, programokat támogatjuk eh, a helyi akciócsoportok bevonásával és egységes irányítással. Fagione. Fagione úr. Köszönöm szépen. a 20%-os működtetési költségek azt szerettem volna válaszolni még. Ezek a költségek valóban abból adódnak, hogy a mezőgazdasági ágazatban megszokott bürokráciát kell alkalmaznunk, és néha még a helyi és néha még a tagállam is rátesz erre, a helyi akciós csoportok nem juttak a saját feladataik ellátásáig el, mert adminisztrálniuk kell. Az első panel erre visszaugorva most Loritz Hoffman úrnak adok egy percet még, és egyben Ön lesz így az utolsó felszólalunk ma, ha jól érzékelem. Doris van, asszonynak. Igen, hogy a vidékfejlesztésnek miért kell továbbra is az agri ágazat alá tartoznia erre a kérdésre próbálnék válaszolni. A vidékfejlesztés történelmileg a mezőgazdasági politikából nőtt ki, mert általa volt garantálható, hogy a pénz valóban vidékre megy. Ugyanis kiderült, hogy a vidékfejlesztés mindig árva gyerekként működött korábban, és így most megvan a saját területe, és persze összefüggésben fogalmazódik meg a vidékfejlesztés a mezőgazdasági fenntartási célokkal. De egy performancia alapú, eredmény alapú megközelítés érvényesül a vidékfejlesztésben, és ezért az első és második pillér közötti különbség kidomborodik. Most mint egy éve azon dolgozunk, hogy a CPR-ba integráljuk a vidékfejlesztési rendeletet. Több főigazgatóság azonban azt mondja, hogy ez nem fog működni, mert túl sok derogációt generálna. És bárhova is tegyük a vidékfejlesztést, még most van legjobb helyen, mert a CPR-ba, ha áttesszük, akkor nagyon sok kivételt generálnak majd a szabályok különbségei. Ezért a fordított irányba indulunk el, hogy megpróbáljuk a CPR-ból átvinni azt, ami átvihető a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikába. És egyre több mindent alkalmazunk is tényleg, olyasmit a saját területeken, ami a CPR-ból származik. Tehát nem, hogy nem vágtuk el a szálakat, hanem közelebb hoztuk őket egymáshoz, csak mivel láttuk, hogy az egyik irány nem működik, ezért a másik irányban tesszük ezt, és a tagállamok is is arra a kötelezve, hogy koherenciát teremtsenek a két terület között. Odafigyelünk, hogy ezt elvégezzék, Noha valóban nem a CPR része hivatalosan a vidékfejlesztés. Köszönöm. Még két dolgom van. Az egyik eljárás technikai. Az agri koordinátorok ajánlásait eh, elfogadták ma reggel, ma délelőtt. Ezt eh, mindenki megkapta azóta e-mailben. Ha nincs senkinek felvetése, akkor a koordinátorok ajánlásait elfogadatnak tekintjük. Flanagan úrnak van. Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy rajtam kívül szinte senki nincs itt a bizottságból. Nincs itt az Európai Parlamentben olyasmi, hogy kvórum sokatszor élem meg, hogy egyetlenként maradok itt a képviselők közül. Ezt tájékoztatom Flanagan úr, hogy ön a nuk... ez itt egy nukleáris opció, amit ön javasol, ez csak egy meghallgatás, ahol most vagyunk. Kvórumot, maximumot lehet kérni, ahol szavazás van szükség, ugye? Így van ez. Innentől kezdve ez egy szép, de semmi, sehova be nem sorolható igény. Túl sok itt a mikrofon. Nos, kedves kollégák és tisztelt számvevő, széki és bizottsági képviselők. Az elején sokan voltunk, azért ne felejtsék el, és izgalmas volt ez az eszmecsere. Köszönöm a két bizottságnak, hogy megszervezték ezt a közös egyeztetést. A parlament arra törekszik, hogy ha egy téma sok szempontú, akkor sok szempontból körbejárjuk. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak ugye fontos szava lehet bármely területen is, és hát most jó volt, hogy együtt egyszerre vizsgáltuk meg ezeket a kérdéseket, és ezért a fülemben beleragadt ez a 20%-os működtetési költség. Az Agri Bizottság egyébként a parlamentünk egyik legnagyobb költő bizottsága, na de hát ez a mezőgazdasági politika jellegéből adódik, és itt különösen érvényes az, hogy tanulnunk kell a múlt hibáiból. A vidéki térség sok társadalman országban külön dilemmákat vet föl, magas munkanélküliséggel, a szolgáltatási lefedettség sporadikusságával, a fiatalok elvándorlása miatt. Én is egy vidéki fiú vagyok, és a faluban most nem fogják elhinni, de én vagyok a legfiatalabb polgár. Én vagyok a legfiatalabb a falunkban. Úgyhogy nehéz a feladat, ami előttünk áll, de küzdünk. A mai ülés remélem, hogy hozzájárult ahhoz, hogy az előttünk álló kihívásokkal okosabban tudjunk majd szembenézni. A két panel különböző perspektívákat vizsgált és vázolt föl, a magasabb költségek, a magasabb kockázatok, a szinergiák, a helyi szintű értékek kérdése merült föl. Lukes úr elmondta, hogy ha a líder nem lenne, akkor ki kellene találni. Zárjuk ezzel a mai ülést. Belekezdtem az ülést. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkát.